követően ezt a napirendi pontot a bizottság nevében kristalina georgieva fogja megkezdeni. Good. We are waiting for her. Excuse me, Mrs. Elnök, elnézést kérek, biztos asszony, már be is jelentettem önt előre. Are you ready? Már kész, biztos asszony? Ha igen, akkor már öné is a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő asszonyok és urak, szeretném nagyon komolyan venni a pakisztáni kérdést, de szeretném köszönet, megköszönni a parlamentnek az eddigi aktivitását, hogy rendkívül hasznos üléseket szervezett szakbizottsági szinten, illetve ellenőrzési jogával nagyon gyorsan élt, egy nap alatt a nyár folyamán, amelynek segítségével fontos finanszírozási határozatokat hozhattunk, mégpedig gyorsan, azért, hogy gyorsan küldhessünk segítséget. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy mit tapasztaltam a közelmúltban Pakisztánban, és elmondjam, hogy a jövőben milyen tanulságok alapján kell eljárnunk majd. Úgyhogy először is hadd kezdjem azzal, hogy mit tapasztaltam Pakisztánban az a tény maradt meg élénken az emlékezetemben, hogy ez rendkívül összetett helyzet, hiszen két katasztrófával kell szembenézni. Északon három millió embernek kellett elhagyni az otthonát, akiknek a fegyveres konfliktusok elől kellett elmenekülniük, és az újonnan felépített táborokat teljes mértékben elmosta az ár. Pakisztán déli részén a vidéki közösségek nem csak az otthonaikat veszítették el, hanem mindenüket, illetve mindazt, amin Pakisztán gazdasága alapul. Ezen katasztrófa hatása mindenütt érzékelhető, több mint 20 millió pakisztánit érint ma már az áradás az egész országban, több mint 12 millió embernek azonnali segítségre van szüksége. Uh, continue your discussion outside, if I can ask you. Thank you for Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy az előző téma rendkívül fontos volt, ami megvitatásra került, de azt gondolom, hogy a jelenlegi téma is az, úgyhogy köszönöm a figyelmüket. Tehát ami a számokat illeti, egy héttel ezelőtt 8 millió emberről beszéltünk, akinek azonnali segítsége van szüksége, most már 12 millióról beszélünk. Több mint 1,8 millió épület omlott össze, vagy sérült meg, ez 1,2 volt, és több mint 3,4 millió hektárnyi termőterületet borít a víz hasmenés, kolera járvány tizedeli az embereket, és ilyen körülmények között a segítség az azonnali prioritásokra, élelmiszerre, ivóvízre, szanitér lehetőségekre és otthonra van szükségük ezeknek az embereknek. óriási nemzetközi segítségre van szükség, úgyhogy azonnal át szeretnék térni arra, hogy az EU eddig mit tett, és mit szándékozik tenni a következőkben. A mi humanitárius reagálásunk igen jelentős volt. Az EU, tehát a tagállamok és a bizottság eddig összesen 231 millió euróval járult hozzá az azonnali segítségre, 70 millió a bizottságtól, a többi a tagállamoktól jött. 12 tagállam mobilizált olyan segítséget is, ami nem pénzbeli, a polgári védelem terén. Így a legnagyobb adakozók lettünk, az ENSZ 460 millió dollárról beszélt, hogy ennyire van szükség, de attól tartok, hogy ez megint csak nagyobb szám lesz, nagy, valószínűleg egy héten belül gyorsan segítettünk. Július 30-án egyértelművé vált, hogy katasztrofális a helyzet az árvizek miatt. Az első pénzügyi döntés másnap megszületett a 30 millió euróról július 31-én. A polgári védelmi mechanizmus azonnal beindult, augusztus 6-án a pakisztáni hatóságok kérésére és 18 szakértőt küldtünk a helyszínre, hogy koordinálja a segítségünket az ensz és a pakisztáni hatóságokkal, hogy a lehetőleg hatékonyabban járhassunk el. Első alkalommal történt az, hogy a tagállamok természetben is nyújtottak segítséget. Az EU katonai ö, ö, ö, segítségével, a mobil kórházak, otthonok és sátrak rendelkezésre bocsátásával is segített. Azt azért nem szeretném véka alá rájtenni, hogy még mindig nagyok a kihívások. Először is. Ami a humanitárius válságot illeti, még egyáltalán nincsenek vége. Még nem is értük el a csúcsát ennek a válságnak. Tudjuk az ottaniaktól, hogy szeptemberben 6 millió ö, lesz azok száma, akiknek további segítségre van szükség a 12-ben szemben. Tehát nagyon gyorsan kell mobilizálnunk a segítséget. Lehet, hogy a helyzet, ami a járványokat illeti, csak rosszabb lesz, még mielőtt javulna. Másodszorban megpróbálunk minél több emberhez eljutni, a leginkább rászorultakhoz, a szegényekhez, főleg a nőkhöz, a gyerekekhez, az idősebbekhez, a fogyatékkal élőkhöz, mert hogyha nem célzottan próbáljuk őket keresni, akkor lehet, hogy kimaradnak a segélyekből. És a bizottság 26 partnerrel együtt teszi ezt. Aztán a gyorsegély nem csak abban segít, hogy túléljék ezt a helyzetet az emberek, hanem segítenünk kell egy olyan országon, ahol óriásiak a biztonsági kihívások. Amikor az emberek reménytelen helyzetben vannak, akkor egyre elégedetlenebbek. Úgyhogy el kell döntenünk, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legtöbbet segítünk az embereken. Negyed sorban nagyon fontos, hogy minél előbb kilábaljunk ebből a helyzetből. Itt két nagyon fontos terület van, egyrészt az agráriumban, ahol a földeket víz borítja, meg kell kezdenünk a víz lecsapolását. Ugyanakkor újra kell építeni azokat az infrastruktúrákat, amelyek gazdáinkat a piacokhoz kötik, illetve lehetővé teszik azt is, hogy mi a távoli közösségekhez is eljuthassunk. Hosszú távon Nyilván óriásak ezek a kihívások, és a Fejlesztési Bank és a Világbank pillanatnyilag értékeli a helyzetet, hogy a hosszú távú célokat megállapítsa. Természetesen Eston főképviselő asszonynal, Pibax és Göhort biztosokkal szoros együttműködésben járunk el, azért, hogy átfogó javaslatot készíthessünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan segíthetünk az országon. Pakisztán a következő ülés egyik fontos témája lesz, illetve október 14-én, 15-én is. Úgyhogy hadd vonjam le a következtetéseket. Három szinten látom ezeket. Először is a pakisztáni árvíz csak egyike azon emlékeztetőknek, hogy az éghajlatváltozás alapvető ha a költségeket nézzük, meg kell állapítanunk, hogy nagyon fontos, hogy a katasztrófára felkészüljünk, illetve úgy építsük újra az érintett országot, hogy szembenézhessen ezekkel az éghajlatváltozás kívásokkal. Nem mondhatom azt, hogy csak az éghajlatváltozás okozta ezeket az áradásokat, de az biztos, hogy az éghajlatváltozás szerepet játszik ezen intenzív árvizek kialakulásában. Ott volt Tahiti, Szudán, Pakisztán esete költségvetési helyzetünk egy, úgy alakul, hogy szinte mindent már kimerítettünk, és még csak szeptembernél tartunk. Mivel a katasztrófák egyre intenzívebben jelentkeznek, és egyre nagyobb számban, a humanitárius költségvetésünk egyre jobban apad, amit figyelembe kell majd vennünk a következő pénzügyi terv elkészítésekor. A cél az, hogy forrásaink rendelkezésre álljanak arra az esetre, hogyha segítenünk kell. Harmadsorban a válság kialakulásától kezdve ott voltunk a helyszínen, az előtérben, de a médiákban nem voltunk annyira jelen. Ezért nem csak az hatékonyságra kell koncentrálnunk, hanem a láthatóságra is, amikor is az EU eszközöket illeti. Erről volt szó ma délelőtt az elnök úrral. Az elkövetkezendő hónapok során a javaslat el is fog készülni. Végezetül tisztelt képviselők, hadd mondjam el állampolgáraink nevében, hogy Pakisztán a bizonyítéka annak, hogy az EU szolidaritást nem csak szavakban fogaltuk meg, fogalmaztuk meg, hanem tettek is követték mindezt. Nem csak életeket mentünk meg, hanem olyan elveket és értékeket képviselünk, amelyek az európai projekt alapkövei. Köszönöm szépen, elnök asszony! A frakciók képviseletében. Először Kacsmarek képviselő kap szót a néppárt képviseletében. Másfél percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Pakisztánban az áradások nagyon komoly humanitárius katasztrófát eh, jelentenek, illetve több millió embert érintenek. Ezt a katasztrófát nem akarom más katasztrófákkal összevetni, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt egy rendkívüli tragédiáról van szó. Köszönöm szépen Georgieva asszony részéről a közreműködést, illetve a bizottság gyors és zöggenőmentes beavatkozását. Nagyon sajnálatos, hogy nem tud a DEVE ebben a szakbizottságban nem tudott a nyáron megbeszélést folytatni. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság gyorsan reagált számosan, több millió ember van megrekedve. A mezőgazdaság és a közlekedés kulcsfontosságú strektorok, és hogyha nem e, tudjuk a mezőgazdaságot talpra állítani, akkor a jövő évben újabb válság ütheti fel a fejét. Elképzelhető az, hogy az áradásoknak lesz pozitív hatása. És nagyon fontos a menedékjogot kérő helyzetét javítani, illetve a fosztogatásokat megakadályozni. A katasztrófa elhárítás, illetve a segélynyújtás eszközeit nagyon fontos javítani, és nagyon remélem, hogy a bizottság ezt segíteni fogja. Köszönöm szépen! Kacsmarek úr, most pedig Deka Ezer asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, engedjék meg, hogy gratuláljak elkötelezettségükért. Mindenképpen megfelelt az elvárásoknak a misszió során. Mind a mellett rengeteg még a tennivaló, rengeteg a tennivaló, mert Pakisztán és a közvélemény nem igazán találkoznak, nem igazán világos a kép. Ez pedig valós probléma, hiszen sajnos nem igazán sokan vagyunk itt most. Pakisztánban vannak -e túlságosan kövérek? Hát ez valószínűleg ugyanolyan nehéz kérdés, mint a cunami. Először is szerintem gyorsan kell közbelépnünk. Ön tényleg mindent megtett annak ellenére, hogy milyen nehéz volt lépni. Ez egyáltalán nem kritika részemről, de azt hiszem, hogy meg kell még jobban erősítenünk ezt az eszközt, és remélem, hogy a belga elnökség a bizottsággal együtt ezen dolgozik. A második probléma a nők helyzete. Már beszéltem erről, gyakorta elfeledkeznek róluk a katasztrófák során és a konfliktusok során. Nyilván mindenki tudja, hogy mi a helyzet Pakisztánban. Nagyon sok olyan nő van, aki az elkövetkező hetek során szülni fog, és körülbelül 30 ezren valamilyen sebészeti segítségre szorulnak. Nem tudom, hogy van-e valamilyen célzott fellépés ezen a téren vannak-e ott a helyszínen olyanok, akik például a családtervezéssel foglalkoznak, akik megpróbálják a helyiekkel felvenni a kapcsolatot? Biztos asszony, azt szeretnénk, hogyha hallanánk ezekről az asszonyokról, és nagyon remélem, hogy el fogja majd tudni mondani, hogy mi van velük. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Gören úr kap szót három percben. Köszönöm, elnök asszony. Pillanatilag a legnagyobb probléma Pakisztán az Oxfam ö, szerint. Az árvizek miatti szenvedés és nyomor miatt már óriási vár duzzadt a problémák tengere. Mindannyiunknak kell tennünk valamit. Miért? Azért, mert ennek a katasztrófának több milliós áldozata van, és egyedül nem tudják megoldani ezt a helyzetet. Az Európai Uniónak, a tagállamoknak segíteniük kell. A Lisszaboni szerződés hatába lépésével eljött az a pillanat, hogy ne legyen ilyen ö, mesterséges különbség a kettő között, mert ennek már nincsen ö, jogosultsága. Európának ö, fel kell vállalnia a felelősségét, és ön példaértékű ebből a szempontból ö, biztos asszony. Ö, az Európai Unió általában az első, amely humanitárius segélyt nyújt, remélhetőleg mások is ebből merítenek majd, hogy segítsenek Pakisztánnak. A nagy olaj hatalmakra gondolok például ebben a régióban. Persze messze nem vagyunk tökéletesek, úgy gondolom, hogy még mindig javíthatunk azon, amit teszünk, anélkül, hogy többet kelljen költenünk. Jobban kellene harmonizálni a segítségnyújtást. Miért várunk miért nem ö, alkalmazzuk a, az ezzel foglalkozó jelentés konklúzióit? Nagyon fontos, hogy ne több generáció múlva érjük el a céljainkat, hanem tegyünk meg mindent már most, amit csak tehetünk, annak érdekében, hogy a, világ első segélyt nyújtójaként valóban a, a béke hatalmává is váljon. Köszönöm. Kapoli. Köszönjük szépen. Most Lambert képviselő kap szót egy percben. Uh, as has been said happening in pakistan at the köszönöm szépen elnök asszony hosszú távú elkötelezettségre van szükség és a demokratikus pakisztáni kormány egy demokratikus pakisztáni kormány megteremtésére örülök, hogy a bizottság gyorsan reagált, és egyben hosszú távon gondolkodik, hosszú távú finanszírozást uh, kér. A nemzetközi közösséget fel kellene szólítani, hogy erősítse a jelenlétét, és India hozzájárulására is szükség lenne. Ez egy politikai jelzésértékű szolidaritási lépés lenne. Nyilvánvaló, hogy Pakisztán képtelen megbirkózni ezzel a problémával, eleve egy nagyon eladósodott ország, amely nagyon sokat költ katonai kiadásokra. 3 milliárd dollárt költött egy év alatt csak katonai dolgokra. A francia-német összefogás sok pénzt kanalizál a térségbe. Meg szeretném említeni, hogy Pakisztánon belül is vannak ö, olyanok gazdag ö, földbirtokosok, akik most már nem gazdagok, elszegényedtek, mert földjeiket, terményüket tönkredette az árvíz. Köszönjük szépen! Most uh, Szajad Karim kap szót másfél percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, először is Üdvözlöm azt, amit a biztos asszony elmondott a bizottságban és most a plenáris ülésen is. Az európai fellépés gyors volt, hatékony volt, összefogásra alapult, kétoldalú százülésékre a tagállamok között. Az Egyesült Királyság mindent megtett, amit megtehetett. Ugyanakkor nagyon elszomorító azt látni, hogy a pakisztáni katasztrófa ö, kapcsán a, noha Európa szolidáris, a katasztrófa mértéke sajnos olyan mértékű, hogy teljesen összeomlott a civil infrastruktúra, és a katonaság vette kezébe a, a katasztrófa elhárítási munkálatokat hatékonyan. De még szó sincs arról, hogy a károkat sikerült volna enyhíteni. Még csak az elején vagyunk a katasztrófa kezelésének. Olyan mértékű ez az áradás, ilyen még a világon soha nem volt, hogy itt egyedülálló nemzetközi összefogásra van szükség. Újra kell építeni Pakisztánt. És hogyha a pakisztáni néppel közösen történik ez az újjáépítés, akkor nagyon negatív következményekkel számolhatunk. A kereskedelem élénkítésével, megkönnyítésével is segítenünk kell a pakisztáni népnek. Tűzünk ki ambíciózus célokat. Körülbelül a Marshall terv de megegyező mértékű segítségnyújtás lenne a szükség. Köszönöm. Mi is köszönjük szépen. Szajad Karimnak. Most uh, Michel Strifler következik. A frakciók uh, után most egyéni színekben szólhatnak a képviselők, tehát, ahogy mondtam, Strifler asszony másfél percben. Oui, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, kezdves kollégák. A pakisztáni humanitárius helyzet drámai, rosszabb, mint a cunami volt, amely Ázsiát sújtotta. Nagyon örülök, hogy a bizottság úgy döntött, hogy 70 millió eurót küld, hogy segítsen az áldozatoknak, és hogy azonnal felépett George asszony óriási problémákat jelent az áldozatokhoz való hozzáférés, mert mindent vízborít. Alapvetően fontos, hogy semlegesen lépjünk fel, és ezeket az elveket mindenki tiszteletbe tartsa, és a segélynyújtás kizárólag a szükségeteken alapuljon. A pakisztáni válság megint csak rá bebizonyította, hogy mennyire nagy szükség van a gyorsaság, a hatékonyság, a koordináció, a láthatóság javítására. Ezen kívül arra is rámutatott, hogy szükség van a gyors reagálású eszközök kialakítására a polgári védelem terén Európában, amit már sokszor mondtam. Biztos asszony novemberben egy kommunikációt fogalmazott meg, hogy hogyan lehet megerősíteni az Európai Unió eszközeit ilyen helyzetekben, és azt mondta, hogy jogalkotást követi majd ezt. Itt most ambíciózus célokat fogalmazott meg, és nincs semmi kétségem afelől, hogy ezt meg is teszi. Köszönöm. Berman úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. az Unió komoly összege járul hozzá az újjáépítéshez. Ez a 32 millió azonban csak a kezdet, és el kell kerülnünk, hogy a bizalmatlanság, amely ezen országgal szemben mutatkozik az Unióban, útjába álljon a segítségnyújtásnak. Fontos, hogy jól koordináljuk a segítségnyújtást, és ezért a biztos azt szeretném megkérdezni, hogy mely területeken lenne jobb összefogásra szükség. Ugye az ivóvízellátás, az orvosi ellátás, az élelmiszerellátás is probléma, sőt, még maga az árvíz is probléma, még nem ment le a víz. Szeretném tudni, hogy a nemzetközi közösség és az Európai Uniós segítségnyújtásnak hol vannak még fehér pontjai, hova kell még pénzt kanalizálni. A kíros Louis Michel, Jájna Leptalpis. Köszönöm szépen, Louis Michel, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, én is szeretném üdvözölni a biztos asszony munkáját, mert óriási munkát végzett, az önfelépésének köszönhetően 230 millió eurót mozgósított az Európai Unió, ebből 70 millió volt bizottsági hozzájárulás. Ez egyszerűen óriási, tényleg azt mutatja, hogy a problémára nagyon odafigyelt. Természetesen én is csatlakoznék az előttem szólókhoz a nők, az egészségügy és a politikai problémák vonatkozásában is, mert az is létezik ebben az országban a szélsőségesek miatt. Sajnos meg kell ismételnem azt is, ami már elhangzott, és amiről többször is szóltam már, főleg amikor Haiti-ban a földrengésről beszéltünk, hogy gyorsan kell egy olyan kapacitást, egy készséget létrehoznunk, amely a polgári védelem terén gyorsan mozgosítható. A Barnier jelentés szerintem tökéletes forrása ennek az eszköznek a létrehozásához. Csak megismételni tudom az eddig elmondottakat ebből a célból. Köszönöm szépen. Van Dalen. Köszönöm szépen, Van Dálen képviselő másfél percben adom meg a szót, parancsoljon. Voorzitter, in Nederland kennen wij de... Elnök asszony. Hollandiában már régóta küzdünk ezzel a problémám, az áradásokkal, éppen ezért nagyon együtt érzek a pakisztániakkal. Kérem az Európai Uniót, hogy segítsen a pakisztáni népnek, és ne hagyja a Pakisztánt a talibán kezére. Keresztényként pedig közösséget érzek a pakisztáni keresztényekkel. Az Open Doors International és más szervezetektől számos információ érkezett, és én azt hallottam tőlük, hogy a különböző területeken a keresztényeket, például az élelmiszer elosztásnál diszkriminálták. Ez engem sokkor, és kérem a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Ezen kívül hallottunk arról, hogy a talibán meggyilkolt segélyszervezetek keresztény képviselőit. Kérem a biztos asszonyt arra, hogy támogassa a pakisztáni polgárokat. A pakisztáni államnak mind a nemzetközi, mind a belföldi segítőknek segíteniük kellene. Köszönöm szépen, van Nálán képviselő. Most Korhola asszony kapja meg a szót másfél percben. Először is részvételnek szeretnék hangot adni a pakisztániakkal. És köszönetet szeretnék mondani Gergieva biztos asszonynak eltökélt munkájáért, és Pakisztánt ő a napirendi pontok közül az egyik legsürgősebbé tette. Nagyon fontos, hogy a, az Európai Unió a katasztrófa minden aspektusát megértse. Nagyon fontos, hogy megfelelően és gyorsan reagáljunk, eleget tegyünk az ottani igényeknek. Nagyon fontos a humanitárius és anyagi segítségnyújtás, és nagyon remélem, hogy a segítség mindenkit elér, majd belértve a kisebbségeket is. És nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy Pakisztán a nemzetközi terrorizmus területén is szereplőként jelenik meg, és hogyha nem segítjük a pakisztániakat, akkor ezzel növekedni fog a szegénység. A humanitárius segítségnyújtás nem lesz azonban elegendő, hanem az újjáépítés, infrastruktúra újjáépítése területén is segítséget kell nyújtanunk, az utak, iskolák újjáépítésében és fontos, hogy a kereskedelmet és a gazdaságot is fel tudják élénkíteni a pakisztániakat. Illetve nagyon fontos, hogy új adóság visszafizetési rendszereket dolgozzunk ki. Köszönöm szépen! Köszönjük. Korhola asszony. Guerrero Szalom kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. A világ közvéleménye és az európai közvélemény is úgy gondolja, hogy a nemzetközi fellépés Pakisztánban túl gyenge lassúak voltunk, gyengék voltunk, későn reagáltunk, gyengén reagáltunk, gyengében, mint más humanitárius katasztrófák esetében, amelyek hasonló méretűek. Az ENSZ most próbálja csak megállapítani, hogy mekkora is a szükség. Sokan politikai okokból elzárkóznak a Pakisztánnak nyújtandó segítség elől, el kell magyaráznunk lakosainknak, hogy itt most az embereket támogatjuk, nem, nem pártokat, nem terroristákat, nem politikai rezsimeket, hanem humanitárius segítségről van szó, pártment, pártosságtól mentes segítségnyújtásról, a szenvedőket segítjük egyszerűen. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalásokra kerül sor. Ugye tudják a kollégák, hogy mindenkinek egy perce van. Basescu asszony abszolút. szót. Doamnă președinte, bilanțul inundațiilor din Pakistan este unul fără precedent. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha egyenleget kellene vannunk, akkor azt látjuk, hogy ekkora katasztrófát még nem láttunk. 20 millióan érintettek közvetlenül, több mint egy millió ház rom, dőlt romba, gyakorlatilag az ország teljes infrastruktúrája megbénult, és a mezőgazdasága is. Nem állhatunk karbatett kézzel egy ilyen tragédia láttán. Romániában is voltak árvizek, nem is olyan régen. Az Európai Unió és a tagállamok mintegy 32 millió eurót mozgósítottak eddig, ezzel az Európai Unió sajnos a legnagyobb donor. Mert ez a pénz még nagyon kevés a katasztrófa méretéhez képest. Az építés csak komoly integrált gazdasági tervekkel lehet elkezdeni. Az elnök félbeszakítja a felszólott Kretu asszony kap szót. Köszönöm elnök asszony a szót. Tisztelt biztos asszony! Az unió válaszadása a tragédiára átfogó volt, de sajnos nem eléggé látható. Az ön látogatása az árvisültött a területeken mindenképpen igazolja, hogy az Unió szolidáris az áldozatokkal szemben. 10 millió az én tudásom szerint a közvetlenül érintettek száma, és járványok fenyegetnek és még hozzájuk is csak a mozgósított pénzek egyharmada jutott el eddig. Óriási a korrupció Pakisztánban, áttekinthetetlen a helyzet, áttekinthetetlen a segélyszervezetek működése is, és sajnos nincs garancia arra, hogy eljut valóban az áldozatokhoz a pénz, ugyanis a helyi önkormányzatoknál is sok pénz elfolyik, illetve hát eltűnik. A humanitárius segítségnyújtást, tehát egyéb szervezeteknek kell segíteniük, újra kell szervezni a közigazgatást gyakorlatilag. Egy percben uh, um, Wortman úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, Pakisztánban egy uh, áradási katasztrófa szemtanúi lettünk, és a szenvedőknek segítséget kell nyújtani. Pakisztánban vannak olyan térségek, amelyeket a központi kormány nem részesít eh, segítségben. Például Gilgit Bádisztán eh, Kasmírtól északra, a pakisztáni eh, területen egy ilyen terület, és jelentős áradások, illetve ezek hatása sújtotta ezt a területet. Gilgi Bárdisztánban 500 ember veszítette életét, és 50 ezer ember vált hajléktalanná. Nagyon sok terület vált teljes mértékben izoláltá. 10 ezer euró segítség érkezett, eurónyi segítség érkezett el Pakisztánba, és nagyon fontos, hogy ne csak a központi kormány kapjon segítséget az Európai Uniótól Pakisztánban, hanem a civil szervezetek is, amelyek a messzi félreeső területeken, területeken szenvedőkkel foglalkoznak. Köszönöm szépen! Zemke képviselő kap szót egy percben, parancsoljon. Zemke képviselő. Bardzo chciałem podziękować za zabranie głosu. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök asszony. Az Európai Unió jelentős válságban van, és mégis hatékonyan tudott reagálni a pakisztáni katasztrófára, hatékonyabban, mint korábban. Mindannyian nagyon örülünk annak, hogy látjuk az előrelépést, különösen a Haitinak juttatott segítségnyújtással összevetve. Önök asszony, két fontos dolgot engedje meg, hogy kiemeljek. Először is nagyon fontos az Európai Unió tényleges kapacitásán javítani és ezt erősíteni a humanitárius segítségnyújtásban. Nagyon fontos a légi segítségnyújtás. Sokkal jobban kell koordinálnunk a segítségnyújtást, és az Európai Unió nagyon fontos, hogy koordináljon jobban a tagországokkal. Τη συζήτηση θα κυρία Georgieva asszony, kérem zárja a vitát, parancsoljon. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül ö, hasznos megjegyzéskört. Három kérdésre koncentrálnék válaszom során. Először a prioritásokra, rövid távon, hosszú távon, illetve arra, hogy hogyan tudnánk az önök tanácsát beépíteni a második terület a politikai környezet, eh, hogyan lehet a semlegességet biztosítani a humanitárius eh, segítségnyújtás során, illetve biztosítani a humanitárius eh, segélyt nyújtók biztonságát. Illetve harmadik területen hogyan erősíthetjük meg fellépésünket, ami az első kérdést kört illeti. Csatlakoznék a tisztelt ház megjegyzéseihez, nevezetesen, hogy koncentráljunk Pakisztánban a nőkre, a gyerekekre, a nők vezette háztartásokban a kisebbségekre, utaltak itt a vallási kisebbségekre is, mert ez minden országban, és ebben az esetben Pakisztánban is ö, kockázatos terület. Egyszerűen vannak olyan közösségek, amelyeket nehéz elérni, vagy a természet, vagy a konfliktusok miatt. Biztosíthatom önöket arról, hogy partnereink javaslatait alaposan megvizsgáljuk annak érdekében, hogy célzottan finanszírozzunk bizonyos területeket, és senki nem maradjon ki ebből. Ami a konkrét kérdéseket illeti, például a vallási kisebbségekre vonatkozót, elmondanám, hogy nagyon ö, odafigyelünk erre a területre, és biztos vagyok benne, hogy konkrétumokkal is rendelkezünk majd, ö, mint a kasmíri helyzettel. A civil szervezetekkel együttműködve, partnerénkkel együttműködve próbáljuk elérni az embereket. Ami az agráriumot illeti. A pakisztáni társadalom és gazdaság nagyon fontos része. Nagyon sok termőterület víz alatt áll. Nyilván, ha gazdák újra ültethetnének ezekre a területekre, ez nagyon jó lenne. És amikor katasztrófa sújt egy területet, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a legjobban segíteni, és ez kapcsolódik a biztonság kérdéseihez is. Ezen kívül felvetődött az a kérdés is, hogy a pénzalapok megteremtésén túl a környező öböl nemzeteket is arra kell ösztönöznünk, hogy segítsenek Pakisztának. De mivel az EU gyorsan lépett fel, így most már másokat is felszólíthat erre. A jövőben is így fogunk eljárni, amikor október 14-én, 15-én találkozunk Pakisztán képviselővel, és Keti Ashton főképviselőasszony találkozik Karadzsi miniszter úrral, aki a külügyminisztere Pakisztánnak, és egy külön ülést szánunk annak, hogy felhívó céljainkat elérjük, ami a tagállamainkat illeti, és a saját forrásainkat, a következőket tudom elmondani. Ami a bizottsági forrásokat illeti, a 70 milliót már elköteleztük, és ennek nagy része már ö, el is jutott ö, céljához. Amikor Pakisztánban voltam, elfogyott a pénz, ö, de igen, szavahihető, kompetens szervezetekkel dolgozunk együtt ott a helyszínen, ottani munkatársaink már egyértelműen megfogalmazta, hogy még több pénzre lesz szükség, további forrásokra. Ami a tagállamainkat illeti, szeretnék az Egyesült Királyságnak, Svédországnak és Németországnak köszönetet mondani és fejet hajtani előttük, mert mint nagyon sok esetben most is ők jártak elől, közös a felelősségünk, hogy is van ez a szó angolul, elnézést kérek, tehát a shared competence-re gondoltam a tagállamokkal együtt, de persze együttműködünk, hogy minden elkötelezettségünkkel vállalhassuk azt, amit szeretnénk, ami a hosszú távú elkötelezettségeket illeti. Egyértelmű, hogy Pakisztán vonatkozásában a jövő évi növekedési ráta 4,5%-ról egyre, vagy talán még kevesebbre, vagy talán még negatív értékbe fog fordulni. Óriási a, a pusztulás ebben az országban, ezt majd még föl kell értékelni, de minden lehetséges megoldást meg kell vizsgálni. Nyilván a bizottságnak van kölcsön lehetősége, ez lehetne az egyik megoldás, hogy megvizsgáljuk a pakisztáni lehetőségeket, és megtenni mindent annak érdekében, hogy az önök hangját is ugyanúgy meghallják, ahogyan erről volt szó. Aztán ott van a kereskedelem kérdése. De Ucht biztos úr már nagyon komolyan vizsgálja ezeket a lehetőségeket, hogy ilyen holisztikus módon hogyan tudnánk ennek az országnak a problémáim segíteni. Ami a következő területet illeti. Gazdasági téren, ami eddig történt, elnézést, még egy gondolatot engedjenek meg, Pakisztánnal együtt kell működnünk, hogy támogassuk a kormányt a ö, reformok terén, hogy a gazdaság szilárdabb alapokon álljon a finanszírozás, a költségvetés terén, hogy aztán ne az legyen, hogy az árvíz ö, megakadályozza a kormányt abban, hogy hosszú távon megfelelően járjon el. Persze a Pakisztánnak nyújtott segély az ország stabilitására is kiterjed. Ebből a szempontból nagyon reméljük, hogy kollektív felépésünk életeket ment majd meg, de ugyanakkor a káosz kitörését is megakadályozza mindezek közben nagyon fontos az is, és amikor ott voltam, így jártam el, hogy a hatóságokban tudatosodjon az, hogy a humanitárius segélyt nyújtók biztonsága rendkívül fontos. Természetesen teljesen semlegesen kell eljárnunk, nem attól függ, hogy kint segítünk, hogy milyen vallású, vagy milyen nemű, semmiféle alapon nem lehet különbséget tenni senki szempontjából. Ez alapvetően fontos. Augusztus 19-e volt az a nap, amikor sajnálatos módon konstatáltuk, hogy több hom, humanitárius munkatársat veszítettünk el, mint békefenntartót, 102 a számuk. Úgyhogy nagyon aggódom, hogy a katasztrófa miatt veszítünk-e még további emberéleteket. Úgyhogy ezt nagyon komolyan kell vennünk. Végezetül a katasztrófa reagáló készségünk megerősítése. Pozitívan kell reagálnunk az eddigiekre, de jobban kell szerveznünk, jobban kell koordinálnunk. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy van még tennivalónk. Egy példával engedjék meg, hogy éljek, hogy a koordináció mit jelent Pakisztán esetében. Ahogy említettem, a koordinációs csoportunk megjelent Pakisztánban, 12 ö, tagállam ö, természetben nyújtott segélyt, és 10 repülőjáratot szerveztünk Pakisztánba, kettő a Cseh köztársaságból, egy Finnországból, hét pedig az EU és a bizottság közös finanszírozásának segítségével indult el Pakisztánba. Így építettük fel azt a hidat, amelyen több ország koordinált módon küldhet el a segélyét. Úgyhogy javulás tapasztalható. De akik azt mondják, hogy még többet kell tenni, a válaszom az lenne, hogy igen, hát így legyen, és remélhetőleg a bizottság ambíciózusan és eltökélten fog fogja letenni a voksát emellett. De ezt majd a jövőben kell megvitatnunk. Négy pontban foglalnék mindent össze. Tehát meg kell terveznünk előre a katasztrófára való reagálást, másodszorban a tagállamoknak különböző katasztrófa csoportokat kell létrehozni, akikre számíthatunk, ha valamilyen katasztrófa sújt minket. Pillanatnyilag nem tudom, hogy megkapom-e, amire szükségem van. De szerencsére eddig akárhányszor felhívást intéztünk a tagállamokhoz, a tagállamok jelentkeztek. De sokkal erőrelátóbb lenne, hogyha már előre tudhatnánk, hogy az egyes tagállamoktól mire számíthatunk. Harmadik terület a megerősített koordináció, erről nem akarok többet mondani, nyilván a 27 plusz 1-nek egyként kell fellépnie. A negyedik terület pedig a holisztikus megközelítés, itt a megelőzés, a felkészülés, a reagálás és a feedback a fontos területek. Ezeknek kell szerepelniük abban a javaslatban, amely el majd önök elé fogok állni. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők tanácsaikat, amelyet meg fogunk gondolni. Köszönöm. Thank you, Ms. Commissioner. Ezzel lezárom a vitát. Köszönjük szépen, biztos asszony. A következő téma Őri Csaba jelentése, itt az irány.